az Európai Unió külügyi főképviselőjének a nyilatkozata. Konders miniszter úr nyilatkozata Venezuelával kapcsolatban. De mielőtt ezt elkezdenénk, szeretném üdvözölni körünkben Miti Gabrielest, akit a Szaharov díjra jelöltek 2015-ben. Delegációjával együtt Venezuelából érkezett ők, ezt a vitát most figyelemmel kísérik. Welcome. Most pedig szeretném ismét megadni a szót Kunders miniszter úrnak. A főképviselő nevében. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a venezuelai delegációt. Azt gondolom fontos az, hogy napirendre tűzzük ma Venezuelát, a december 6-ai választások után itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy milyen hatást gyakorol, vagy nem gyakorol ez a választás a gazdasági, a gazdasági fejlődésre ebben az igen jelentős országban. Az elmúlt két évben aggasztó helyzetet tapasztalhattunk, hiszen 43-an haltak meg a 2014. februárjában és márciusában tartott tüntetéseken. Erőteljesen kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy ezt a válságot csak úgy lehet leküzdeni, hogyha békés és konstruktív párbeszédet folytatunk, és tiszteletben tartjuk mind az emberi jogokat, mind pedig a venezuelai alkotmányt. A december 6-ai választáson igen sokan vettek részt, és egyértelmű volt az eredmény, a venezuelaiak jelentős többsége a kormánynak azért adott, azért szavazott bizalmat, hogy a kihívásokat az leküzdje. Karakaszban az egyik legmagasabb a gyilkosságok egy főre eső aránya. Ezen kívül emberrablás és más bűncselekmények is igen gyakran történnek az élelmiszer és az orvosi ellátás árai hihetetlenül magasak. A december 6-ai választáson az emberek politikai választ kértek ezekre a problémákra. Az összes politikai intézménynek tiszteletben kell tartania a választások eredményét, illetve a jelenlegi kormány legitimitását. Itt az ideje, hogy összefogjunk és pragmatikus megoldásokat találjunk ezekre a nagy kihívásokra az ideológiai ütközés vagy az intézmények közötti villongás nem fog megoldásra vezetni. És nem vesztegethetünk el sok időt, a politikai manőverezés, mozgástér, illetve a pénzügyi források is kezdenek elfogyni. Valószínűleg a gazdaság sem fog hamar kilábalni a válságból, és az infláció is egyre gyorsul. A 2014-es erőszakos cselekmények áldozatait illetve az odaig vezető eseményeket a kormány is kezelni kívánja. Óvatosan és kritikus szemlélettel kell hozzáállnunk a helyzethez, és fontos, hogy ne feledkezzünk meg azoknak a több, annak a több tucatnyi tiltakozónak a helyzetéről sem, akik még mindig börtönben vannak. Leopoldo López nyomán meg kell védeni az áldozatok jogait, és akiket azzal vádolnak, hogy erőszakos cselekményeket követtek el a tüntetések alatt, azoknak minél hamarabb tisztességes tárgyalást kell biztosítani. Igen, komplex a valóság Venezuelában, és ezt az összetett jelleget most lehetőségként kell kezelni, mind a kormány, mind pedig az ellenzék részéről. A konstruktív együttműködés és az alkotmány teljes tiszteletben tartása mellett kell ennek történnie. Az alkotmányban ott rejlik a lehetőség egy békés és demokratikus megoldásra. Az alkotmányban nem szereplő módszerek és a párhuzamos intézmények nagy felelősséget rónak ezek alkalmazóira. És fennáll még egy veszély, az, hogy ismét fokozódnak a tüntetések, és ezek esetleg elszabadulhatnak. Igen, polarizált a társadalom, ez ellen felléphetünk, de nem feledkezhetünk meg róla, és mind a két oldalnak tennie kell valamit. Egyik oldal sincs olyan helyzetben, hogy egyedül megoldja az összes válságot. Ezt az üzenetet közvetítette Európa a venezuelai barátaink felé, a kompromisszum az egyetlen előrefelé vezető út. Brüsszelben és Karakaszban is keményen dolgoztunk azon, hogy ezt az üzenetet eljuttassuk, és együttműködtünk a regionális szervezetekkel és partnerországokkal, eh, akik ugyanezeket az üzeneteket erősítették. Több mint 500 ezer európai polgár él Venezuelában, az európai vállalatok fontos beruházók is, és nyugtalanít minket a regionális stabilitás, illetve az, hogy esetleg romolhat a helyzet. Fontos számunkra ez a régió, és több módon is együttműködünk. A kereskedelem biztonságán kívül fellépünk az emberi jogok mellett és a drogkereskedelem ellen. Erősítenünk kell Venezuelával folytatott együttműködésünket. Tudjuk, hogy igen sok venezuelai polgár jó barátként tekint az Európai Unióra, hiszen minket az alkotmányosság és a gazdasági jólét letéteményeseiként látnak. Számos kapcsolatunk van velük Karakaszban és Brüsszelben is, és többször hallottuk ezt nyilvános nyilatkozatokban is, és köszönöm a parlamentnek, hogy többször kiálltak Venezuela mellett itt is, és köszönöm a figyelmet. Uh, Most pedig González urat kérem, hogy másfél percre mondja el. Miniszter úr, Venezuela egyszer a fejlődés, a jólét és a remény szinonimája volt. De Maduro és az ő forradalma megváltoztatta Venezuelát, és már ez az ország romokban hever. Hogyan lehetett egy gazdag országot tíz év alatt így tönkretenni? Ez nem forradalom, hanem rombolás. Amikor az orvosságok 93%-a hiányzik a patikákból, az nem forradalom, hanem rombolás. Amikor gyerekek éheznek, amikor egy ö, emberélet kevesebbet ér, mint egy tanknyi benzin, az nem forradalom, hanem rombolás. Amikor jó emberek, békés diákok, demokratikus ellenzéki ö, politikusok vannak börtönben, és nem tárgyalhatnak szabadon, az nem forradalom, hanem rombolás. Sajnos, illetve szerencsére Venezuelában a változás szelei fújnak, többen próbálkoznak a demokráciát megteremteni, és a demokrácia megváltoztathatja ezt a rendszert. Michi Gabrieleznek és más bátor nőknek, mint Lilian és Mari köszönhetően a börtönök kapui hamarosan kinyílhatnak. A DESMA üzenete az, hogy a szabadságról nem lehet tárgyalni, hogy Venezuela nem alkutárgya. Az Európai Unió tudja, hogy Venezuelával mindig egy oldalon kell állni, hogy mindig támogatni kell a bátor venezuelai népet. Egyrésztről az a fontos, hogy akik visszajönnek a hatalmukkal, azokat kell inkább börtönbe vetni. Köszönjük, González úr. Egy kék kártyát kapott Rodriguez asszonytól elfogadja ezt? Rodriguez asszony. Sí, gracias. Gracias, presidente. Igen, köszönöm, elnök úr. Ponsz úr, szeretném, ha elmagyarázná nekünk, hogy, hogy Galíciában, ahol szintén éheznek a gyerekek, és ez Spanyolországban van, és hogy miért fenyegetik itt is a szakszervezeti tagokat azzal, hogy börtönbe vetik őket. Köszönöm. Venezuelában van egy börtön, amelyet eh, csak sírnak hívnak, és eh, voltak olyan diákok, akiket eh, tárgyalás nélkül zártak be ide, öt emelettel a föld alá, mindenfajta fény nélkül. Ön pedig ezzel jön nekem, én erre inkább nem is akarok válaszolni, mert elszégyelném magam. Most pedig Eh, Háreki úrnak két perc. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm Capriles asszonyt és eh, a többi eh, venezuelai képviselőt. A parlament három üzenetet küld Venezuela népének. Először is az, hogy december 6-án, mindössze két hónapja, a venezuelai nép békésen szavazott nagy számban vonultak a szavazóurnákhoz, és ez a parlament örül ennek, ez a demokrácia ünnepe. És szeretném kihangsúlyozni, hogy csak a demokrácia vezethet a venezuelai nép problémáinak megoldásához. Ez volt az első üzenet. A második, hogy a venezuelai kormány nem vonhatja meg a jogokat az új parlamenttől, nem lehetnek párhuzamos parlamentek, és nem lehet csökkenteni a parlament törvényhozó jogait sem, és nem lehet hatásköröket átvenni a végrehajtó hatalmi ágba. Ezzel ugyanis egyértelműen megsértik a december 6-án kapott demokratikus felhatalmazást. És a harmadik üzenet, amit én mondani szeretnék számos parlamenti képviselő nevében, mi most itt vagyunk, és nagyon sokan beszélünk Chávezről, egyesek védik a Chávez rendszerét. Én csak azt szeretném mondani, hogy a holland miniszter úr nagyon helyesen mondta, a nép felhatalmazása Venezuelában párbeszédre szól. Van egy olyan felhatalmazás, hogy össze kellene békíteni a feleket, a nép békét akar, van egy végrehajtó hatalom és egy törvényhozó hatalom, és ezeknek beszélniük kell egymással. A polgárok azt akarják, hogy legyenek szabályok, oldják meg a Venezuelát sújtó súlyos problémákat a rossz makrogazdasági helyzettel kezdve. Mindenkinek kommunikálnia kell egymással és megoldani a problémákat Venezuela jövőjének érdekében. Köszönöm szépen! Domnul Faria. Most pedig eh, Faria úr másfél percben. Senhor Presidente, Senhor Ministro, antes de mais quero cumprimentar Mitzi Capriles, que está aqui hoje conosco. Elnök úr, eh, nagyon örülök annak, hogy eh, teret és helyet találtunk ennek a vitának. Karakaszban jártam, sok mindent tapasztaltam magammal, magam is, amikor egy delegációval ott jártunk az Európai Uniót, onnan nem annyira tartják elfogadhatónak. A venezuelaiak az ellenzéket választották, a többség rájuk szavazott, ez tény 20 évig abszolút hatalom elnyomása alatt éltek, nem tudták szabadon szervezkedni, mindenféle elnyomás, gyilkosságok, önkényes cselekedetek voltak a politika leple alatt. A politikát nem lehetett szabadon folytatni, és óriási gazdasági hátrányokat is szenvedtek az emberek, nem volt megfelelő a népegészségügy. Itt az ideje, hogy az ország megkapja az Európai Uniótól is a megfelelő támogatást, és a választás eredményét kihasználhassák. Mind egy új politikai modellt kell tudni meggyökeresztetni a jogállamiság érvényesítésével. Köszönöm szépen. Egy percben uh, Tomi Orr. Köszönöm, elnök úr. Már régóta olyan kormányok uralják Venezuelát, akik destabilizálni kívánják azt. A 2002-es államcsíny, a folyamatos politikai erőszak, aztán 2013-ban 13-an haltak meg, 2014-ben Leopoldo López is részt vett abban a műveletben, amely 43 ember életét követelte. A Jericho hadművelet, amelyben Antonio Ledesma is részt vett. 17 éven át eladták a választásokat, és folyamatosan megkívánták fosztani a kormány legitimitásától. Az ellenzék győzelme december 6-án szintén így történt, én is ennek tanúja voltam. A korábbi elnökök és a média is csalásról és államcsínyről beszélt, de miniszter úr, ez nem teljes győzelem. A leköszönő kormány nem nincs egyedül, vannak ellensúlyok a rendszerben, nem áll az alkotmány fölött az új parlament sem. Ne támogassuk azokat az ágazatokat, amelyek erőszakosan kívánják destabilizálni Venezuelát. Figyeljünk a demokrácia rendszerére és az ellensúlyokra. Egy kékkártyás kérdést válaszol rá, González úr? A legutóbbi választásokat nemzetközi szinten auditálták ez a parlament azért nem tudott részt venni, mert a venezuelai kormány nem hívott meg minket, és mert a venezuelai kormány nem tudta garantálni a biztonságunkat. Ennek ellenére én ott voltam és láttam, hogy mi történt. Nem volt nemzetközi auditálás, én ott voltam. Ön vajon jelen volt? Természetesen ott voltam, kísért, elkísértem a választásokat, és korábbi elnökök is jelen voltak. 12 iskolát látogattam meg, és én azt láttam, hogy normális mederben zajlott a választás. Nem szabad megváltoztatni a valóságot a saját érdekeink szerint. A második kérdésre is válaszolna Feria úrtól? Válaszolna egy másik kérdésre is? Nem. Jó, akkor Folytassuk. Sebastián úr a következő hozzászóló. Gracias, señora presidenta. Le ruego que ponga... Elnök asszony, azt kérem, hogy egy kicsit tartson rendet ebben a parlamentben, egy minimális szintű eleganciát azért mutatnunk kéne. Venezuela kapcsán nagyon fontos hogy nagyon rövid időt szentelünk ugyan ennek az országnak, de foglalkozunk például Mexikóval, amely nem esik olyan messze Venezuelától, és itt is nagyon sok nőgyilkosság történik, és újságírók is életüket vesztik. Ezt erre is szeretném a miniszter úr figyelmét felhívni. Azt hiszem, örülhetünk a választások eredményének, a, azért, ahogy a választás lezajlott, ahogy már elhangzott, ez a demokrácia ünnepe volt. És ez ismét megtörtént, ugyanis az azelőtt és az azelőtti választások is a nemzetközi figyelemtől kísérve tiszta és demokratikus módon zajlottak. Milyen szerepet kell játszania az Európai Uniónak Venezuelában? Természetesen meg kell védenünk az emberi jogokat, ugyanis ez az alapvető kartáinkban, szerződésünkben is szerepel de egy kicsit jobban kellene ezt folytatnunk, mint ahogy Izraelben vagy Marokkóban tettük, ahol soha senkit nem büntetünk meg, ahol teljes a tétlenség, és ahol szégyen teljesen szívélyes a kapcsolatunk a jogsértőkkel is. Venezuelában azt akarjuk, hogy béke legyen, támogatni akarjuk a népet, és természetesen változtatnunk kell azon a gazdasági modellen, amely ott jelenleg működik. Venezuelában mindig is ez volt a helyzet, és itt egyes kollégák beszéltek arról, hogy milyen jó volt a helyzet Chávez előtt, de ez nem igaz, ez soha nem volt így Venezuelában. A monokultúrás gazdaságra, az, az olajra épült mindig is Venezuela, és ezzel együtt jár a korrupció és az erőszak. Itt azt akarjuk, hogy a azért, eh, hogy eh, a, az olajcégekkel jobban legyünk. Ez nem segít a venezuelai népen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Korra óra következő. Grazie, Presidente. Bene, da questa posizione privilegiata possiamo vedere... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Látható, hogy a magán és multi eh, vállalatok kihasználják a lehetőséget, hogy egy kormányt destabilizáljanak nyilvánvaló problémák vannak Venezuelában, hiányoznak a megfelelő gyógyszerek, magas az infláció, paramilitarizmus, erősödik és terjed, de mégis az Európai Uniós tagállamok és az Egyesült Államok mit csinálnak ilyenkor? Mit tesznek azért, hogy az ott élő lakosság helyzetét javítsák? Úgy gondolom nyilvánvaló a válasz. Gazdasági háború van a bolivár köztársaság ellen a, ez a trojka indította, ez látszik az agresszió az Egyesült Államokból is. Venezuela számukra fenyegetést jelent, úgy gondolom, ez az itteni képviselők hozzászólásából is néha érezhető. Nem akarták, hogy Maduro elnök idejöjjön például, de úgy gondolom, hogy Maduro elnök elfogadta a decemberi választások eredményét. Köszönjük, Ferrand kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim! És örülök neki, hogy nem csak Ukrajnáról szólnak a vitáink. Latin Amerikával előnyben eh, vannak a kapcsolataink, multipolárisnak nevezhetjük őket. A halálos marxizmus öleléséből kell kiszabadulnia Latin Amerikának, és a Monroe doktrina legalább ekkora probléma az utóbbi két évszázadban az Egyesült Államok részéről. A neobolivarizmus és a Dél-Amerikát elsőprő populizmus, antimarxista kormányokat helyezett hivatalba. És a madorói marxista kormány a legutóbbi választásokon csúfos kudarcot szenvedett, Ezt érdemes helyeselnünk, és a demokrácia felé vezet. A parlament emellett kellene, hogy kiálljon. Sokan vannak, akik a legrosszabb marxista diktatúrákat még ma is tisztelik. Köszönöm. Prokur következik. Elnök asszony, tanácselnök urak, kedves kollégák! A tanácselnök urának mondom, igaza van, valóban ilyen helyzetben együtt kell működni, de hát ugye ott kezdődik a dolog, hogy el kell uh, ismerni őket, viszont venezuelai kormányt nem ismerték el. A jogokat megvonták, párhuzamos parlamenteket iktatnak be, és az ellenzék politikai vezetői, akik kétharmadi többséget nyert, nyert, nyertek be, azok még mindig börtönben ülnek. Ezek a kiinduló pontok. Venezuela a föld olajban leggazdagabb országa, és mégis a legszegényebb ország. Bűnözés, szegénység, egyre kevesebb demokrácia és jogállamiság, ami még folytatódik. Ez annak a jele, hogy a, az állakommunista demokrácia egyre kevesebb demokráciát, egyre kevesebb emberi jogokat és egyre nagyobb szegénységet okoz. Ez a történelmi tanulság, ezt kell látni, és csodálkozom, hogy e házban a néhány képviselő ezt a rendszert még védi, vagy legalábbis magyarázni próbálják. Ez ugyanolyan rossz. Attól tartok, hogy el kell ismerni a nép akaratát, hogy demokar, demokráciát akarnak, nem pedig mindenféle trükkel kifordítani. És csodálkozom, hogy Prodemus és barátai a jövőben az Európai Unióban hogyan tudják ezt magyarázni. Azok, akik ezt a rendszert helyesnek tartják, azok most kormányzati hatalomra kerülhetnek az Európai Unióban, ezt nem értem. Köszönöm szépen. hisz, úr a következő. Köszönöm szépen. Valóban választások voltak, de, de nem tagadja valóban Maduro a, a választás eredményét, hanem ő egyszerűen csak parlamentet akar mégis ő alakítani. A hatalmat nem adja át, és ez, a, ez lenne az alapja a demokráciának pedig. Az emberek, politikai személyek nem tudják akaratukat érvényesíteni. Nem szabad engedni, hogy ne lehessen kritizálni egy államelnököt. A szuverenitást nyilvánvalóan meg kell tartani. Azok a, parlament, azok a parlamenti képviselők, akik azon az oldalon állnak, azoknak ebben a nehéz pillanatban meg kell próbálni, hogy hogyan tudják mégis segíteni, hogy visszatérjen a politikai demokráciához. De a politikai dimenzió nélkül a szociális és egyéb kérdéseket nem lehet demokratikusan megoldani. Erről van szó de Venezuelában. Köszönöm szépen. Szóval asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Köszönöm szépen. Új... A kormány továbbra is elutasítja a nép hangját, és a nemrég megválasztott parlamentet is. Egy demokráciának nem így kell működnie. Minek van, mire van szüksége Venezuelának? Először is meg kell oldani a sürgős problémákat, amelyek sújtják a gazdaságot és a társadalmat meg kell állapodni egymással a konfliktusok helyett. Először is létre kell hozni a megbékélés klímáját. Ennek az első lépése az lenne, hogy ki kell szabadítani a politikai foglyokat. Másodszor pedig Európának erőteljesebben jelen kell lennie. Azt kérem a főképviselőtől, hogy terjessze ki a felhatalmazást és azokat az eszközöket, amelyeket jelenleg Európa nyújtani tud a súlyos venezuelai válság megoldása érdekében. Végül pedig szeretném kifejezni mélységes tiszteletemet azon bátor nők iránt, akik Venezuelában tevékenykednek. Egyesek itt vannak közülük velünk, Mici Gabriles, Antonieta a lánya és Maria Alejandra Arestikieta. Lilian Tintorinak, Tamara Suhunak is köszönöm, amit tettek, bár ők most nincsenek itt velünk. Ők egy különleges erőt képviselnek a szabadságét ebben az országban. Jelenleg változás zajlik Venezuelában, és ez nagy részben ezeknek a bátor nőknek köszönhető. Köszönöm. Mr. Grandes A következő Squall kollega. Pascual kollega. Elnök asszony, Ebben az országban, amelyről most beszélünk, nem egy kicsi ország, és nem is jelentéktelen, és ezekben a pillanatokban az ENSZ biztonsági tanácsa is odafigyel, és számunk kéri rajtuk a szabadságot. A politikai foglyokat Szaharov díjra jelöltük, és mégsem figyeltük meg személyesen a választásokat Venezuelában. És mi történt? Hogyan válaszolt a Maduro rezsim az ellenzékre? Megpróbálták manipulálni a választásokat, és elmozdítani egyes képviselőket azért, hogy ne legyen minősített többségük, hogy újra kírhassák a választásokat. És a mai jelenlévők pedig megpróbálták megvédeni a szabadságot. De továbbra is börtönben van Torres, Antonio Ledesma és mások is. Amnestiát kell hirdetni, a politikai foglyokat szabadon kell engedni, és a kormány és a parlament ekkor kezdhetnek egymással majd párbeszédet. Köszönöm. Valenciano. Valenciano. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Az az igazság, hogy jó híreket eh, kaptunk. A demokrácia eh, több, mint hogy azt egyesek erőfeszítése meg tudja gyengíteni. De vannak Venezuelában olyanok, akik próbálták ezt megcáfolni, de végül elbuktak. A venezuelaiak előtt egy sokkal reménykeltőbb jövő áll most. A szavazórnákon keresztül a nép kifejezte az akaratát, egy demokratikusan választott parlamentet akarnak, és megvan bennük az erő azokhoz a változtatásokhoz, amelyekre az országnak szüksége van. Ki kell jutniuk egy válságos helyzetből, ami már a humanitárius válság határen egyensúlyoz. Spanyolként nem akarok egyik oldalra sem odaállni Venezuelában, úgy tűnik számomra, hogy ez nem lenne helyén való. Azt hiszem, hogy a demokratikus ellenzékkel is közösséget kell vállalnunk, mint Maduro elnökkel, és mind a kettejüknek párbeszédet kell kezdenie, és megbékélniük egymással. A nép ugyanis pontosan ezt akarja, párbeszédet, átmenetet, demokráciát. Köszönjük, Beszerra Basterecsel következik. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr, már megint Venezueláról beszélünk a plenáris ülésen, és megint ugyanezt tudjuk mondani, mint korábban. A politikai foglyokat, mint Leopoldo López eh, vagy Antonio Ledezma továbbra is börtönben vannak. A venezueliak továbbra is eh, szenvednek az ellátási problémáktól és az inflációtól. Az ország továbbra is eh, a legkorruptabb a kontinensen, és az egyik legerőszakosabb ország is. A szociális segítségnyújtás továbbra is szükséges. Ezek nem vélemények, ezek tények. Kedves Micsi, kedves Alejandro, Itt már láthattuk, hogy a legtöbb venezuelai békés átmenetet akar az országban, és maga mögött akarja hagyni a Maduro rezsimet. De úgy tűnik, hogy ők nem kívánják elfogadni a venezuelai nép akaratát és a választások eredményét. A következő hetekben sürgős demokratikus reformok zajlanak majd, amnestia és megbékélés, intézményesítés és Venezuela demokratikus karakter is át fog majd alakulni. Az Európai Uniónak meg kell teremteni a nemzetközi támogatást, hogy ezek a reformok valóban megtörténhessenek. Az Európai Parlamentnek hivatalos delegációt kell küldenie, hogy kifejezze egyértelmű támogatását. Spanyolként és európaiként is úgy gondolom, hogy támogatnunk kell konkrét cselekvésekkel is ezt a változást. Köszönjük, Stier úr! Presidente, luego de años de régimen... Elnök asszony, a Chávez rendszer évei után most humanitárius válság uralkodik Venezuelában, és ez elsősorban a legkiszolgáltatottabb rétegeket érinti. Szolidaritással kell reagálnunk erre a helyzetre, de egyértelműen ki kell mondanunk azt is, hogy ez a helyzet közvetlen eredménye annak a politikájának, amelyeket egy tekintélyelvű rezsim vezetett be, amely elnyomta az ellenzék vezetőit és bebörtönözte őket. Ez pedig az egész venezuelai népre kihat. December 6-án a venezuelaiak megválasztották az új parlamentet, és irányváltást követeltek ezzel a szavazatukkal. Maduro elnök fel akarja függeszteni az alkotmányos garanciákat, és saját kezében csoportosítani a törvényhozó hatalmat is. E, mi itt a parlament részéről a politikai foglyok kiszabadítását tartjuk igen fontosnak, és saját ideológiája mentén Maduro nem akarja látni, hogy új szelek fújnak. A demokratikus ellenzék e, Bolivar országában is diadalmaskodott. A nép szavazott ugyan, de a Chávez rendszer nagy károkat okozott. Ezért támogatnunk kell, szolidárisnak kell lennünk a venezuelai nép szabadságért folytatott harcával. Köszönjük, Zorinho úr következik. Sr. Ministro, o reforço das relações políticas e económicas da União Europeia com a América Latina. Köszönöm szépen. Az Európai Unió meg kell, hogy határozza politikai irányát Venezuelával kapcsolatban mindkét régió előnyére. Nagyon fontos ezért, hogy a tárgyalásokat elindítsuk azzal a reménnyel, hogy megfelelő eredményre jutunk. Az Európai Parlament nem engedheti meg, hogy a jogállamiság Venezuelában tovább csorbát szenvedjen, és biztosítani kell az állampolgárok jogait, és azokat, akik az állampolgárok nevében demokratikusan választott parlamentben politikát folytatnak. Biztosítani kell a jogbiztonságot ebben az országban is. Miniszter úr, a minden támogatásunkat meg fogja kapni, hogy ezt a munkát a tanács elnöksége ideje alatt folytassák. Köszönöm szépen. Milyen mon kolléga? A decemberi választások történelmi lépést képviseltek 7 év Chávez rendszer után, de nehéz az átmenet. Maduro kormánya nem kíván párbeszédet folytatni az ellenzékkel, inkább összeütközne velük. A legfelső bírósággal való konfliktus, a parlament jogainak csökkentése, a párhuzamos parlament létrehozása. Ezen kívül igen súlyos a helyzet társadalmi és gazdasági szempontból is. Az elnök egyoldalúan egy olyan gazdasági tervet indított el, amelyben egyáltalán nem vette figyelembe a győztes ellenzék véleményét a politikai foglyok kiszabadítása a nemzetközi közösség nyomását is igényli. És akik ma itt vannak velünk, Michi Capriles és Antonio Ledesma kiszabadításáért harcolnak ők is. A politikai foglyokat szabadon kell engedni, hiszen őket jogtalanul tartóztatták le. Nagyon sokan, nagyon régóta kértük már ezeket a változásokat. Párbeszédre, toleranciára, megegyezésekre, konszenzusra van szükség. Nem szabad egyért, egyoldalú döntéseket hozni, le kell számolni a törvények megcsúfolásával. Egyre tekintélyebbé válik a kormány. Ahogy Stier kolléga helyesen mondta, a változás szelei fújnak Venezuelában, de sajnos eh, Maduro továbbra is ellenáll ezeknek. Köszönjük, Kelam úr! Köszönöm szépen a szót. Több mint húsz éve tapasztaljuk azt, hogy egy természeti kincsekben gazdag országnak a gazdasági és szociális fejlődését korlátozza egy erős ideológia, illetve egy keménykezű kormány. Ennek az az eredménye, hogy elakadt a haladás. A központi hatalommal visszaélnek a szocializmus nevében, és az uralkodó párt kudarc felé vitte a gazdaságot, emberi jogsértések történtek, elharapózott a korrupció, bekötötték a sajtó száját. Csökkent 10%-a a GDP, több mint 100%-os infláció jelent meg, és 43 állampolgárt öltek meg a fegyveres erők három éve, és továbbra is politikai bebörtönzöttek sínlődnek a venezuelai börtönökben. Két hónapja azt láttuk, hogy Maduro elnök nem hajlandó megosztani a hatalmat, és emiatt nem jöhet létre egy nemzeti egységkormány. Venezuelának tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Ez a legfontosabb a válságból való kilábaláshoz. Köszönöm. Jimenez, do you want to have... Jimenez asszony, elfogadja a kék kártyát? Vagy inkább felszólal? Hozzászólni szeretnék. Akkor Poszpiszil úrnak kell előtte megadjam a szót. Předsedkyně, já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal a myslím si... Elnök asszony, nagy, nagyon figyeltem a vitát, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Unió tanácsa most minden jelentős nyomást gyakoroljon Maduro elnökre, hogy fogadja el a választások ellenő e, eredményét. Az elnöki oldal egyelőre hiányzik még a, az országban. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek reformokat kell majd végrehajtania, nem csak amnestiáról van itt szó, hanem elsősorban a jogállamiság általános reformjáról Venezuelában, hiszen ez még nem létezik az országban. Nézzük meg, hogy mit tett a legfelsőbb bíróság, amikor a parlament három képviselőjének mandátumát visszavonta. Nem, tehet, nem lehet jog és igazság nélkül uralkodni, ezek azok a jelzések, üzenetek, amelyeket mindannyiunknak küldeni kell. Mária. úr. Az, hogy Marudo nem ért egyet a, névve, a nép véleményével, az felháborító, nem szabad elfogadni, a gazdasági válság helyzete is elfogadhatatlan. Az új kormány tapasztalja már most a feszültségeket. Lát, látnivaló, hogy az ellenzék Maduro politikája ellenében kíván erőt nyerni. Sokat beszélünk erről Európában, de azért sok minden, amiről beszélünk, nem a legfontosabb. Azt is látjuk, hogy nagy társadalmi hogy a társadalom jelentős erővel reagál sok mindenre, például a szociális lakások privatizációjára. Egy olyan országban ráadásul, ahol nagyon sokan csak átmeneti szálláson tudnak élni, illetve kénytelenek. Nos, Venezuelával való megállapodásnál kétoldalú érdekekről van szó, és a be, a be nem avatkozás elvéről. Köszönöm szépen, Jakob Csik úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A december 6-ai venezuelai választások új reményt hoztak a venezuelai nép számára. És ez az új reménység valamennyien bízunk abban, hogy szebb jövőt tartogat ennek a sokat szenvedett országnak, amelytől elrabolták a természeti kincseit, rátették az olajra a kezüket a különböző multinacionális cégek. Venezuela előtt két lehetőség áll, párbeszéd vagy káosz, megbékélés vagy erőszak. És akik a rossz oldalra állnak, felelősséget viselnek az eseményekért. Remélem, hogy létrejön a megbékélés, kialakul a párbeszéd, és Maduro sok sikert kívánok ehhez a népe érdekében. Köszönöm. A jelenlegi helyzetet mindannyian ismerjük. Venezuelát egy diktátor vezeti Nicolás Maduro. Ő romba dönti a gazdaságot, és egy soha nem látott humanitárius válságot idézett elő diktatórikus, kommunista és eh, csávista politikájával. De ma ennek a parlamentnek hangosan ki kell állnia ez ellen, és a, az igazságtalanul bebörtönzött foglyok kiszabadítása mellett. Maduro folyamatosan megsérti ezeknek az embereknek a jogait, és mindenkit megkíván fosztani a szabadságától, aki nem támogatja a rendszerét. A venezuelák jó emberek, demokraták, és éppen azok szenvednek, akik Venezuelát fel akarják szabadítani. Az Európai Parlamenttől egy az Európai Parlamentnek egy kulcs van a kezében, amelyel kinyithatja ezeket a zárakat. Használjuk ezt. Van Mrs. Köszönöm, utolsóként. Jiménez Bekeril képviselőasszony kapja meg a szót. Ő az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony büszkén mondhatom, hogy tanúja voltam annak, hogy hogyan érték el az ellenzékiek ezt a hatalmas győzelmet. És biztosították azt, hogy az ellenzék első szava ne az legyen, hanem ne az legyen, hogy örülnek a győzelemnek, vagy Maduro ellen szólalnak fel, hanem kezet nyújtottak és köszönetet mondtak azoknak, akik megválasztották őket. Ők próbálják megnyitni a börtönök kapuit, hogy szabadon elmehessenek azok, mint például Antonio Ledesma, akik azért jutottak börtönbe, mert másképp gondolkoztak és jót akartak a népüknek. Micsi Caprilesnek és a lányának szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljöttek, vannak olyanok is ebben a börtönben, akik semmit rosszat nem tettek, saját szememmel láthattam ezt. És szeretnék köszönetet mondani mindenek előtt a venezuelai népnek. Ők nagyon is fontos részei voltak ennek a jelentős győzelemnek, és nagyon sokan ezt itt nem akarják elismerni. Köszönöm szépen, és most Kunders úrnak adom meg a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy mennyire fontosnak tartom ezt a vitát, amelyet nagy figyelemmel hallgattam végig. És ez is kiemeli annak a fontosságát, hogy a december 6-ai választások után két hónappal szóljunk erről a helyzetről. A december 6-ai választások adják a mai vitának a tárgyát és alapját. Egyértelmű eredmény született, világos felhatalmazást kapott a parlamenti többséget szerzett párt, hogy vezesse az országot a kritikus kihívásokkal szembenézve. És mi Európa részéről csak támogatni tudjuk ezt a folyamatot és szeretnénk mi segítséget nyújtani a válságból való kilábalás érdekében Venezuela számára. Nagyon fontosnak tartjuk az alkotmányosságot, amely törvényes kereteket biztosít a politikai osztály számára, hogy valódi demokráciaként működhessen Venezuela. Több oldalon is kísért az alkotmánytalanság lehetősége. Ezért is fontos, hogy felvállalják a felelősségüket a konzultációk szervezői, hiszen gazdasági és biztonsági szempontból is komoly veszélyek fenyegetik Venezuelát. Hogyha nem alakul ki párbeszéd, akkor nagy a veszély arra nézve, hogy ellenőrizhetetlenné válik a helyzet. És ezért emeljük ki az alkotmányosság és a párbeszéd követelményeit. A kettő együtt jár, és nincs alternatívájuk. Az Európai Unió szempontjából ez a politikai prioritás Venezuela esetében. Szeretném azt is megemlíteni, hogy mennyire fontos a venezuelai delegáció jelenléte, amelynek nagyon örülök itt az ülésteremben. És a politikai fogvatartottak mielőbbi kiszabadítása érdekében is fontos, hogy ők itt vannak. Az Európai Unió pedig az emberi jogokat sürgeti ennek érdekében. A venezuelai nép számára azt kívánjuk, hogy mielőbb kilábaljanak a nehéz gazdasági és biztonsági helyzetből, és leküzdjék az előttük álló akadályokat. Mit tett Európa a venezuelaiak érdekében? Minden politikai tényezőt arra szólítunk fel, hogy nézzenek szembe a választások eredményével, járjanak el alkotmányosan, senki nem tud egyedül megoldást kínálni, konstruktív párbeszéd vezetett megoldásra. És nagyon fontos az eddigi politikai kapcsolattartás céljánk érdekében. Köszönöm a tavalyi delegáció odautazását, hozzájárulását, illetve hogy közvetítették Európa béke és alkotmányosság irányába mutató üzenetét. Nagyon fontos, hogy a tisztelt ház teljes földrajzi és sokszínűségi összetételét képviselték. És ezért is szeretném jelezni, hogy fontos lenne, hogy a külügyi bizottság tagja ismét Venezuelába eh, látogassanak, és békés, alkotmányos megoldást szeretnénk sürgetni a Venezuela válság eh, rendezése érdekében. Köszönöm. Elnök, lezárom a vitát. On... És rátérünk a következő helyzetre, szóbeli választigénylő kérdés.